micro is on. Yeah? Okay. Colleagues, good afternoon. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek, kérem foglaljanak helyet, egy perc múlva megkezdjük az ülést. Érezzék magukat, jól helyezzék magukat kényelembe, kezdjük a munkát. should I wait slightly, slightly longer Otwieram obrady. Ogłaszam wznowienie posiedzenia.